Guten Morgen. Jó reggelt kívánok. Mindenkit üdvözlök újra a közös munkacsoportülésen, amit a Költségvesztési Szakbizottsággal együtt tartunk, ügynökségekről, az EU költségvetés teljes mértékben és részben finanszírozott ügynökségekről. Költségvetés ellenőrző bizottságként természetesen a mentesítés is érdekel minket, elsősorban azoké, amelyek nem szerepelnek a költségvetésben, de mégis EU feladatokat látnak el. Szívből üdvözlök mindenkit. Itt van az előadónk, a Költségvetési Szakbizottságtól Derek Vaughan és Jens Geyer, akit Holmájer asszony képvisel, és aztán a Költségvetési Bizottsági részre átveszi az elnöklést, és mindenkit szívből üdvözlök. Először a, is a bizottság részéről Préza urat, a főigazgatóság képviselőjét, rotációs elnökséget látnak el. Az EFSA-nál spanyoli, a, a, tehát az efsa elnökséget eljáró spanyoli urat, a, az EU végrehajtó irányításának, vagy vezető irányításának azt, administratív tétele, a címe az előadásának, és a részben finanszírozott üdvözlet az EÁZA képviselőjét is üdvözlöm. Önök a forrás rugalmasításnak a mintaprojektjét végzik, amit a bizottság indított el. Nagyon érdekes, mindenki 10-15 percet kap elegendő időnk van a vitára is, és nagyon örülünk, hogy eljöttek. Örülünk annak is, hogy összefoglalót tartanak. Meg is adom a szót először az előadónak, Derek. Köszönöm szépen. A költségvetési szakbizottságtól a társelőadó Geyer kollega nem tud itt lenni, úgyhogy Holmájer asszony csatlakozik hozzánk hamarosan. Mire én befejezem a hozzászólásomat, talán ide is ér és folytathatja. A kollégák talán tisztában vannak azzal, hogy milyen különböző finanszírozási struktúrák vannak az EU költségvetésből, amelyel a az ügynökségeket finanszírozók, van, amit részben, van, amit egészben. Éppen ezért előadóként, ugye én voltam a 2014-es ügynökségi mentesítésnek az előadója, ennek kapcsán szerveztünk workshopot akkor is és most is. A mai trend az nagyon jó, amit látunk a, a résztvevők kapcsán szerintem a legjobb összetétel egy csütörtök délelőtti megbeszélésen nagyon sokan elmentek már Brüsszelből, úgyhogy azok, akik itt vannak, azokat nagy örömmel köszöntöm, hiszen fantasztikus, hogy eljöttek erre a workshopra, remélem érdekesnek találják. Több oknál fogva kezdeményeztük a workshopot, mondtuk, hogy ugye különböző struktúrák, struktúrák léteznek, másrészt pedig meg kell nézni, hogy a, hogyan bánnak a díjakkal, a töbletekkel. Jó lenne, hogyha hallanánk a teljesen önfinanszírozó ügynökségek helyzetéről a mentesítési folyamatban. Úgy gondolom fontos lenne az is, hogy lássuk, hogy a díjból finanszírozott ügynökségek számára a nyomás kisebb az EU költségvetése változásainak nyomása, Nyilvánvalóan sokan mondják, hogy nincs elegendő pénz a legfontosabb programokra azoknál az ügynökségeknél, amelyeket az Európai Unió finanszíroz, tehát ez egy jelentős nyomás. És ez mentesül, ez nincs meg akkor, amikor a díj alapú ügynökségek munkájáról beszélünk. Az ügynökségek mentesítésénél az is fontos, hogy megbeszéltük az ügynökségek költségvetésének mm, az évek közti átgörgetését, az év végén bizonyos összegeket tovább görgethetnek a következő évre. Ezek tervezhetők. Az ilyen tervezett eh, továbbvitelek nyilvánvalóan fontosak akkor, hogyha váratlan eseményeket szükséges megoldani. Ezek a megoldások rugalmasságot is adnak az ügynökségek számára ahhoz, hogy eh, oly váratlan munkát, vagy eh, sürgős esetben felmerülő feladatokat lássanak el. Az esetleges érdekkonfliktus az ügynökségek munkája között és a pénzügyi függőség az ágazatoktól például azt is megköze- megköveteli, hogy az ügynökségek közti viszony anyagi értelemben is tisztázódjon. Több kérdéssel készültünk biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk majd vitatni őket, és választ is találunk. Például, hogy, hogy kihatározza meg, hogyan a díjakat pénzügyi jogszabályok alapján teszik, nyilván így kellene, és ki kinél jelentkeznek a díjak eredményéből származó töbletek, és milyen mit lehet, illetve mit nem lehet ezekből fedezni. A szolgáltatások díját az EU költségvetésbe kell -e visszatéríteni, ha igen, akkor mennyit, és ki dönti ezt el. Az önfinanszírozó egynökségekre is vonatkozzon-e a mentesítési eljárás, a számvevőszék erre egy jelentést készít. A ugyanolyan létszámcsökkentések vonatkozzanak-e az önfinanszírozó ügynökségekre, mint a, a nem önfinanszírozóra, hiszen nagyon sok ügynökség, különösen az EU költségvetésből finanszírozottak minden évben panaszkodnak amiatt, hogy az 5%-os létszámcsökkentéssel, sőt az ennél magasabbal is nem igazán tudják a munkát elvégezni, és ez nem fair. A díjalapú finanszírozású ügynökségeknél kérdés, hogy ugyanilyen mértékű csökkentéseket előírhatunk. Ezeket a kérdéseket kell megbeszéljük ma. Nem vagyok biztos abban, hogy minden egyes kérdésre tudunk választ találni, de hasznos beszélni róluk. Tisztázhatunk így bizonyos kérdéseket, amelyek a jövőben valószínűleg majd döntést igényelnek, amiben változtatni kell. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. A társelőadó is megérkezett, Holmájer asszonynak meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány kevés előzetes megbejegyzést szeretnék csak tenni. Olyasmit, amelyel a bizottsággal már évek óta tárgyalunk, össze és kapcsol ez minket. Először is az ügynökségekkel való tárgyalásoknál nyilvánvalóvá vált, hogy részben nehéz az úgynevezett újra alkalmazási forrásokkal, ezzel a nagyon technokrata móddal élni. Úgyhogy mindig kritikusak is voltunk ezzel kapcsolatban. Az EASA projekt szerintem nagyon fontos, de úgy látom, hogy nem mindig pontosan a díjakra fizetnek. Biz- vannak olyan ügynökségek, amelyek nem tudja eh, amelyeknek a díjait a KKV-k nem tudják meg eh, fizetni. Éppen ezért a díjstruktúrát módosítani kellene véleményem szerint. A jelenlegi díjrendszer nem rugalmas és nem felel meg a mindenkori ügynökségi helyzetnek. Az EASA modell olyan értelemben pozitív véleményem szerint, hogy rövid távon nagyobb alkalmazotti ingadozásoknak is eleget tud tenni, például ami törvényalkotás miatt előírás, vagy a biztonsági előírások miatt. Tehát ez egy új, vagy egy új norma bevezetése miatt. Amikor új technológia van, akkor egyszer csak nagyon sok kérvény érkezik be, és egy év múlva sokkal kevesebb, mert a, a munka terhe enyhült. Tehát a rugalmasság ebben az értelemben szintén pozitívum. A díjakra is figyelni kell azonban ennek kapcsán. Azt kell nézni, hogy hogyan lehet ezt is megfelelően mindig alakítani. A díjakon keresztül jobban tudnak reagálni a váratlan igényekre is. Geyer úrnak elmondva, Geyer úr kért, hogy mondjam el, hogy a legutóbbi tapasztalat az az, hogy az EASA-nál 1500 kérvényt kell feldolgozni, szemben az eredeti 200-al, amivel a bizottság számolt. Úgy gondolom, hogy most egyszer csak 1500 beadvány van, erre mind reagálni kell, és a rugalmassággal kapcsolatban úgy gondolom azért ez eh, elég nagy követelmény. Eh, nem is biztos, hogy ez strukturálisan megoldható. A jelenlegileg eh, Gerkola kérdése, az önfinanszírozó ügynökségeknek a függetlensége nagyon fontos. A, díja, a befizetett díjak révén fennáll a veszély, hogy befolyásolják az ügynökségek munkáját. Tehát tisztázni kell, hogy a vállalatok milyen mértékben tudják a, az ügynökségeket be, befolyásolni, hiszen ők adnak olyan léptékű anyagi vonzata járó megbízást, amivel adott esetben ez a befolyás megjelenhet. A Geyer kollega szerint a jelenlegi helyzet jó kiinduló pont, kielégítőek az eddigi működési elvek. A mintaprojektek nyilvánvalóan nem ruházható, vagy nem vihető át egy az egyben más területekre, a technokrata megközelítés nem biztos, hogy jó, tehát nem mondjuk azt, hogy ami az EASA-nál jó, az minden egyéb területen jó lesz. Nem, nagyon fontos, hogy mindig egyéni lehetőségeket találjunk a különböző ügynökségeknél, ahhoz, hogy optimalizáljuk a felépítésüket, munkájukat. Ezt nagyon fontosnak tartom. Még egy mondatot, ha megengedik, én magam tennék hozzá, mégpedig azt, hogy ha az ügynökségek teljes mértékben önfinanszírozók, akkor fontosnak tartom, hogy az a pénz, ami náluk van, az ne tűnjön el általában az általános költségvetésben. Tehát vagy, vagy a díjakat kell módosítani, hogy ne legyen az ügynökségeknek annyi pénze, vagy pedig találni kell egy megfelelő modellt, hogy hogyan lehet adott esetben ezek ezekkel a forrásokkal más ügynökségeket mentesíteni, könnyíteni, de az, hogy megtartsák a pénzt, az nem biztos, hogy észszerű. Vagy túl magasak a díjaik, vagy nincs annyi emberre szükség, és akkor miért kellene ilyen magas díjrendszert fenntartani. Tehát úgy gondolom, hogy jobban egyeztetett, rugalmasabb eszközökre van szükség ami a helyzetet enyhíti, és a díjak mértékét is meg kell vizsgáljuk. Köszönöm szépen. Nagyon helyes, ebbe bele is csaptunk a kérdések közepébe. Préza úr az első hozzászóló az Európai Bizottságtól. Thank you, uh, Madam Chair, and thank you to, uh, uh Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Holmájer asszony, jelentéstevő asszony. Az én előadásom ma ennek a lényege az, hogy megalapozzam az egész vitát. Számos elemet már benyújtottak, bevezettek. Két tényezőre koncentrálnék a mai témából. Az egyik a felügyelet, a másik pedig a források. Két dolog, amire szeretnék, ez az a két dolog, amire szeretnék koncentrálni. Először is Nézzük meg a díjakból származó eh, bevételek kezelését a decentralizált ügynökségekben, a másik pedig a munkatársi állomány ugyanilyen típusú ügynökségekben. Természetesen az e, teljes célt, az általános eh, célt ez, ez ennek megfelel. A tanács és a bizottság megállapodtak eh, abban, hogy 5%-ban csökkentik az intézményekben a lét a létszámot, a munkatársi állományt, és ez a decentralizált ügynökségekre is igaz. Emellett van itt egy teljesen legitim elvárás azzal kapcsolatban, hogy azok az ügynökségek, amelyek díjakból magukat, a, a piaci igényeknek meg kell, hogy feleljenek, és rugalmasan kell kezelniük a munkatársi állományt is ahhoz, hogy reagálni tudjanak a piaci változásokra. Amikor is a díjalap ügynökségekről beszélünk, mennyi van ezekből, milyen különbségek vannak közöttük, Összesen 8 eh, díj alapú vagy díjfinanszírozott ügynökség van, ezek vagy részben, vagy teljesen díjakból finanszírozzák magukat. Három eh, olyan centralizált ügynökség van, amelyeket részben az ipar által fizetett díjak finanszíroznak, ez az Európai Gyógyszerügynökség, a Repülésbiztonsági Ügynökség, illetve a Vegyi Ügynökség, E, e, itt különböző szekciók vannak a vegyi e, anyagügynökségeben, de ezt egybevehetjük. Aztán van egy második csoportja a részben önfinanszírozott ügynökségeknek, amelyeket egyrészt az európai költségvetés, másrészt pedig az, a nemzeti hatóságok finanszíroznak. Ez a három pénzügyi felügyelő hatóság, a bankhatóság, a biztosítási és nyugdíjhatóság és az ESMA. Aztán van kettő teljesen önfinanszírozó ügynökség, ezeket az ipar által fizetett díjak tartanak fent. Az egyik a Szellemi Tulajdonjog Hivatal, korábban ez volt az OHIM, és a másik pedig a növényfajta hatóság a közösségi növényfajta hatóság. Tehát még a díjak által finanszírozott ügynökségekben is vannak különböző modellek és különböző szereplők, amelyek eh, a bevételek struktúrájában megjelennek. Hogyan kezelik eh, a díjakból származó jövedelmet, bevételt? Két fő modell van, az, vannak olyan ügynökségek, amelyek a különböző bevételi forrásokat, tehát a részben a díjakat, ezeket egybe veszik, egy általános költségvetést készítenek, és ez egy általános bevételnek, tehát minden, minden bevétel általános bevételnek tekintett bevétel. Van egy második modell, ahol a különböző ügynökségi tevékenységeket különbontják, és a díjakból származó bevételeket közvetlenül az ügynökség által nyújtott szolgáltatáshoz kötik. A gyakorlatban mind a két modell működik, működhet, vannak persze különbségek, de összességében hát azt kell mondanunk, hogy az általános költségvetési modell, ahol minden bevételt mindenféle kiviadásra lehet fordítani, ennek kisebb az administratív terhe, és emellett csökkenti annak lehetőségét, vagy annak szükségességét, hogy nagy tartalékokat halmazzon föl az ügynökség, eh, amely csak a díjakból táplálkozna, és amelyeket csak a tevékenység bizonyos, csak bizonyos tevékenységekre lehetne fordítani. Emellett azt mutatja a eh, felmérés, hogy a költségvetési többlet esetén fel a a célhoz kötött vagy címzett bevételeknek az átvitele megvalósul, és ez jellemzi ezeket az ügynökségeket. Most hadd térjek rá egy másik aspektusra, A munkatársi állomány alakulása a következő téma. Ez azt mutatja, hogy hány posztot engedélyez, vagy hány posztot engedélyez a munkatársi állományterv. Ez 2007 és 2017 közötti alakulást mutatja ez a kép. 2013-ig Folyamatosan nőtt a munkatársi állomány, ez részben összefüggött azzal is, hogy egyre több ügynökség jött létre, 2010-ben jött létre három pénzügyi felügyelő hatóság, úgyhogy emiatt ez az egész nem meglepő. Aztán 2013 óta, és a költségvetési hatóságok által eldöntött 5%-os csökkentési döntés meghozatala óta azt figyelhetjük meg, hogy ez a ez, um, diagram ellaposodott, vagy ez a görbe ellaposodott, tehát a trend megváltozott. Mondhatjuk, hogy ez szorosan összefügg az ügynökségek költségvetési felügyeletével, ami a munkatársi állomány szintjét illeti. Lehet, hogy emlékeznek rá, hogy 2013-ban a bizottság benyújtott egy, vagy közétett egy nyilatkozatot, amely az ügynökségek munkatársi eh, állományairól szólt, egy ügynökségre bontva és eh, kollektív eh, módon, és az 5%-os cél elérését elemezte ebben. Azóta különböző döntések születtek az általános költségvetésen keresztül, az eredeti programozáshoz képest lehettek eltérések. A parlament és a tanács többször döntött úgy, hogy eltér a munkatársi állomány szintől. Összességében a díj finanszírozott ügynökségek esetében és megnézve az munkatársi állomány terveket, amelyeket a költségvetés tett hagyott jóvá, 2013 és 2017 között 1,8%-os csökkenésre került sor. Ez alacsonyabb, mint a célkitűzés, de hát még mindig egyértelműen mutatja, hogy a minta vagy a trend megváltozott. Aztán rátérve arra a témára, amit Fogen úr említett, illetve Holmájer asszony, mit tegyünk akkor, hogyha változások merülnek fel a piaci elvárásokban. Itt a díjfinanszorozott ügynökségek nem csak rutin feladatokat látnak el, hanem vannak olyan feladatok is, amelyek változnak, új feladatok és a piaci elvárásokból merülnek fel. Az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoportban volt egy vita azzal kapcsolatban, hogy más, hogy kezeljük a díjfinanszírozott ügynökségeket. Egy pilóta kísérleti projekttel akartunk kezdeni, amely a repülésbiztonsági ügynökségre vonatkozott, és ennek a lényege az volt, hogy azonosítsunk olyan releváns mutatókat, amelyek a munkaleterheltséget és a teljesítményt mérnék, és ezeket használhatnánk arra, hogy meghatározzuk, hogy milyen munkatársi állományra van szüksége az ügynökségnek, hogy reagálni tudjanak a piaci elvárásokra. Persze mind a két irányban működnek ezek az elvárások, lehet, hogy több munkatársa van szükség, de az is lehet, hogy kevesebbre. A kísérleti projekt azt mutatta, hogy a jelenlegi díj szint megfelelő volt, tehát a kezdeti díjszint megfelelő volt. És itt használni, itt az indikátorok használatának az előfeltétele az, hogy kontrollmechanizmusok működjenek, és megbízható kontrollmechanizmusok és indikátorok létezzenek. Ezen indikátorok vagy mutatók lehetővé tetnék a költségvetési jóváhagyó folyamat beindítását, a forrás szint kiigazítását, eh, annak érdekében, hogy reagáljanak a piaci elvárásokra. Kérdés, hogy ez hogy működik. A kísérleti eh, esetben, amin dolgoztunk, az volt a feltételezés, hogy a tényezőkben fennálló módosítások vagy változások esetében egy plusz-minusz kétszázalékos os sávot határoztunk, volna, határoztunk meg, és ezt úgy tekintettük, hogy ez egy norm, a dolgok normális változása, alakulása, és ezek emiatt, tehát ezen a sávon belül nincs szükség az munkatársi állomány változtatására. Tehát, hogyha a nagyobb, mint 2%-os változás plusz-minusz irányba oda vezetne, hogy az erőforrások tekintetében kiigazításra lenne szükség. Ez a 2017-es költségvetésben vettük először figyelembe, és ennek az volt az eredménye, hogy ahelyett, hogy csökkentettük volna a munkatársi állományt az EHZ-ban, inkább stabilizáltuk többé-kevésbé az indikátorokra hagyatkozva. Ezek a kísérleti ügyek, ezt, ezt a projektet, ezt a kísérleti projektet megbeszéltük az intézményközi munkacsoportban. Eléggé bátorító volt a parlament részéről a reakció. A tanács továbbra is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy normatív meghatározó vagy indikátort használjunk, azt hiszem, hogy össze kell egyeztetnünk majd ezeket a különböző nyomás gyakorlásokat a két oldalon. Azzal zárnám, hogy visszatérek azokra a kérdésekre, amelyeket az előző hozzászólók felvetettek. Parlament, Tanács és a Bizottság feladata az, hogy megfelelő egyensúlyt érjen el a felügyeletben. Egyrészt a források, pénzforrások szigorú felhasználása, aztán a különböző ügynökségi modellek kialakulása, kialakítása között. Az a intézmények el tudják -e kerülni a felügyeleti és ellenőrzési felelősségét. Nos, a díjfinanszírozott ügynökségeknek nincs rövidtávú kihatása a költségvetésre, de vannak hosszabb távú kihatásaik, amelyek csak évtizedek múlva merülnek fel, például a nyugdíjkifizetések formájában. Ez igaz hogy az ügynökségek hozzájárulnak az, a nyugdíjalap felépítéséhez, de a költségvetési ellenőrzési szempontból ezt nem szabad elhanyagolni. A díjak meghatározása és annak, meg, annak biztosítása, hogy a díjak a, e, szolgálat, a szolgáltatások megfelelő költségét fedik el, Nos, itt nagyon nehéz nem megtartani a felelősséget, vagy az elszámoltató felelősséget ezen a területen, az ellenőrzés és a felügyelet szintjén. Az ügynökségekben merülhetnek fel ugye többletek is, köcsövetési többletek is, és itt megint csak az általános felügyeleti feladat merül fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Préza úrnak ezt az első bemutatót. Úgy hallottam, hogy itt van a számvevőszék is, a számvevőszék képviselője, ennek nagyon örülök. A következő hozzászóló, Spanyoli úr, az élelmiszerbiztonsági ügynökség részéről megadom a szót. Thank you, Mr. Chair, and thank you for, for the... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívást erre a fontos műhely munkára. Én az ügynökségek hálózata részéről szólok most hozzá. Nagyon fontos ez a téma, és mi elnököljük most az ügynökségek hálózatát. This is to move forward. Yes. Okay um, in, in this, this workshop is, is uh, looking in ez a workshop a díjakból finanszírozott ügynökségekkel foglalkozik. A hálózatnak 45 tagja van, sokkal több tehát, és ezeknek csak egy kis része díjakból finanszírozott, de ahogy a szlájdon láthatják, a százalékos arányok azt mutatják, hogy 38 százaléket az ügynökségi alkalmazottaknak díjakból fizetik, tehát az egész hálózat számára releváns a kérdés, ugyanis a, a díjak kezelésének kérdése e, mögött az ügynökségek e, kénytelenek foglalkozni ugye az egyéb finanszírozási e, feladatokkal is. Már emlékeztettek rá az előttem szólók, hogy a, a díjak kérdése és általában az alternatív finanszírozási források kérdése a jövőben egyre több ügynökséget fog érinteni valamilyen formában, és hálózatként mi természetesen nyitva állunk arra, hogy megvizsgáljuk a tagszervezeteinkkel, tagügynökségeinkkel, hogy hogyan lehet ezt a finanszírozási módot integrálni a jövőben. Azt is el kell mondani, hogy a díjból finanszírozott ügynökségek kérdése alapvetően abban áll, hogy hogyan hogyan lehet a szigorú számvitelt megvalósítani, a szabályokat alkalmazni, és közben lehetővé tenni, hogy az ügynökségek a tevékenységüket megfelelően elvégezzék mm, ez a kérdés a díjakból finanszírozott ügynökségek számára nagyon fontos, de releváns a többi ügynökség számára is. Egyes mm, esetekben más ügynökségekre is ki lehetne terjeszteni, ugyanis a díjakból vanó finanszírozást felülről, a hálózat szemszögéből nézve megpróbálok néhány tanulságot levonni abból, ami a közelmúltban történt, és aztán megpróbálnám jelezni, hogy a hálózat hogyan szeretné ideálisan látni a jövőbeli ügynökség irányítást és finanszírozást. 2012 t vegyük alapul, ugye a közös megközelítés, az úti terv akkor indultak, illetve mm, a számok akkor stabilan rögzültek. megnézhetjük, hogy hogyan kezelték a költségvetést. Két alapvető típus volt, az egyik a közös megközelítés, a másik pedig a több éves pénzügyi keret hatása, ugye az alkalmazotti állomány csökkentésére és a költségvetésre vonatkozó befagyasztás Nézzük a roadmapnek a végrehajtását. Egyértelműen sikeres volt ez a fellépések 99,7%-át elvégezték, illetve megkezdték az ügynökségek, és ennek volt némi nagyon pozitív eredménye a hálózat számára, hiszen nőtt az elszámoltathatóság, átláthatóság, a koherencia, koordináció is jelentősen javult az ügynökségek között, és ez egyértelműen külön pozitívum. A, hogyha negatívumokat is meg kell említenünk, hadd mondjam el, hogy az ügynökségek többször is jelezték, hogy növekedett az administratív teher, aztán a koordináció is egy kicsit megváltozott a hálózaton belül, és ebből a szempontból üdvözöljük a 2015-ös mentesítéshez kötődő horizontális jelentés megállapítását, mi szerint ö, szükség van egy közös támogató hivatalra vagy titkárságra, ami lehetővé teszi az összes ügynökség számára, hogy a munka koordinálásában jelentkező intézményi igényeket kielégítsék. Hm, nagy a bonyolultság, és csökkent a rugalmasság a munkáltatási szabályoknál, foglalkoztatási szabályoknál és a pénzügyi szabályoknál. A az auditok költségének indokolatlan megváltozása is ide sorolható, illetve a common compliance-re való túlzott összpontosítás és negatívum. Nézzük a létszám csökkentést, illetve a egységesen alkalmazott megközelítést azt láthatjuk, hogy pozitívuma ennek az, hogy az 5%-nál is nagyobb leépítés történt volt, ahol 10% is, annak ellenére, hogy mi többször is felszólaltunk a redeployment koncepció ellen, bíráltuk azt az ügynökségeknél, azonban megvalósult egy majdnem 10%-os leépítés összességében. Egy nagyon pozitív hatása ennek a gyakorlatnak az, hogy arra ösztönözte az ügynökségeket, hogy hatékonyabban működjenek együtt Láthattuk a hálózaton belüli interakcióban is, hogy mennyire előtérbe kerültek ezek a kérdések, és a, az igazgatásban, irányításban új tendenciák jelentek meg. Negatívuma ennek az egységes, mindenkire alkalmazott intézkedésnek az, hogy nem feltétlenül a szakpolitikai szempontok érvényesültek, illetve taktika, politikai és nem stratégiai hatékonysági megközelítés érvényesült. Nagyon jelentős kiszervezés is történt, illetve prekárius munkavállalási formák, konzulensek, ideiglenesen felvett munkatársak végezték a munkát, és az utolsó negatívum pedig, amit itt olvashatnak, az, hogy nagyon polarizálódtak az álláspontok a költségvetési vitában, olyan légkörhöz vezetett ez, amely nem igazán a konstruktív együttműködést illusztrálja a hálózat szerint. Próbálunk ezen persze hálózatként javítani. Most vizsgáljuk meg, hogy hogyan szeretnénk ideálisan a helyzetet a jövőben látni, milyen változásokat látnánk szívesen az ügynökségek költségvetésének kezelésében egyenként megvizsgálhatjuk ezt a víziót. A szolgáltatások és képességek közös használata az ügynökségek között. Rendkívül sok munka történt ezen a területen, és egy nagyon hasznos katalógus készült azokról a szolgálatokról, szolgáltatásokról és képességekről, amelyeket együtt használnak az ügynökségek. Nagyon sok ilyen van a mm, létező szolgáltatásokat egy poolba lehet összevonni, nagyon érdekes tapasztalatok vannak, például a katasztrófa elhárítás terén, mm, tavaly a felhő szolgáltatások közvetítésében egy közbeszerzést tartottunk közösen, Eh, az ügynökségek között, eh, ugyanakkor eh, nagyon szívesen megtesszük ezt az Európai Bizottsággal együtt is, és már el is kezdődött egy ilyen kezdeményezés, hiszen a kicsi, ügyes ügynökségek innovatív megoldásokat tudnak találni, és az Európai Bizottság talán egy kicsit lomhább, hiszen nagyobb, ugyanakkor kritikus tömeget képez, hogyha a bizottsággal együtt lépünk, akkor nyilván a megtakarítás és a hatékonyság javítás nagyobb lehet. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy egy sor új területet is megvizsgáltunk az ügynökség közötti együttműködésben, a számítástechnika, informatika területén természetesen lehet közös szolgáltatásokat használni, de ezt szeretnénk tovább vinni. Az emberi erőforrás kezelés is együtt megvalósítható lenne, óriási megtakarítást eredményezne ez, és üzleti tevékenységeket is végezhetünk. Az EFSA-nál tudományos munkát végzünk, és nagyon mélyrehatóan együttműködünk a többi tudományos munkát végző ügynökséggel, hiszen így így jobb teljesítményt tudunk biztosítani. Ezt az utat a jövőben is tovább akarjuk járni. Nézzük, hogy a teljesítmény miként javítható, az Európai Bizottság javaslataival összhangban Um, mérjük és próbáljuk javítani az ügynökségek uh, teljesítményét. Uh, nagyon fontos, hogy uh, több tevékenység is folyik ezen a területen. Az idén az a célkitűzésünk, hogy egy érettségi modellt állítsunk fel, amelynek a keretében minden ügynökség be tudja azonosítani, hogy milyen képességekre van szüksége, és hogyan kell az input alapú költségvetés kezelésre láttérni, az output és a teljesítmény alapú költségvetés kezelésre meghatározhatják a szükséges processzeket, eljárásokat. Egy katalógus készült a kulcsfontosságú teljesítményjelző számokról, és értékelésekre kerül sor. Mindez a munka tehát most zajlik, és nagyon örvendetes, hogy a hálózatban folyó tevékenységhez egy sor ügynökség szívesen csatlakozott. Szeretnénk jelezni, hogy az ügynökségek nagyon szívesen végrehajtanának egy teljesítmény alapú költségvetés kezelési pilotprojektet is. Természetesen azon van az hangsúly, hogy a létszám alapú megközelítésről a teljesítmény alapú megközelítés felé mozduljunk el. A leépítések megmutatták, hogy a merevség nagyon nehezen elviselhető, kezelhető a létszámnál. Nyilván a teljesítménynek a a díjakból finanszírozott ügynökségeknél is nagyon komoly a jelentőség. Erre most nem fogok részletesen kitérni, de mindenképpen érdemes elgondolkodni a különböző finanszírozási lehetőségeken, támogatás alapú, díj alapú, itt most nem mondanám meg, hogy melyik a legjobb, de ezen érdemes elgondolkodni. A jövőre vonatkozó víziónknak egy fontos része az is, ami a 2015-ös mentesítési jelentésben is szerepel, amit a múlt héten fogadtak el, ez a szektorális tematikus megközelítés. Egy sor esetben ez már valóság, ügynökségek csoportjai egy-egy témában együttműködnek, nyilván az erőforrások kezelése is logikusan történhet közösen, a tematikus megközelítéshez igazítva, tehát hogyha közösen csinálnak valamit az ügynökségek, akkor ezt lehet közösen finanszírozni, is, és a szélesebb körű szakpolitikai területekre is gondolhatunk itt a költségvetés végrehajtása ellenőrzésekor, a teljesítmény felmérésekor, a mentesítés megadásakor is lehetne szektorális, tematikus a megközelítés. Ez persze nagyon nagy kihívás, de érdeklődéssel tekintünk elébe. Egyszerűbb, ügyesebb, rugalmasabb pénzügyi és munkaerő mm, szabályok, mm, beszéltünk már az áthozatokról, beszéltünk a merevségről, beszéltünk arról, hogy folyik a vita a pénzügyi szabályozás reformjáról. Úgy gondolom, hogy egy sor problémát meg lehetne oldani. A munkaerőre vonatkozó szabályozásnál ugye végrehajtási szabályok vannak. Nagyon szívesen megnyitjuk a vitát arról, hogy az ügynökségeket ebből a szempontból hogyan kezeljék, és hogyan lehetne a specifikumaikat figyelembe venni, és bizonyos kivételeket elismerni számukra. Mindez azt bizonyítja, hogy mozdulunk a az ideális intézmény közötti kollaboráció, együttműködés és bizalmi alapú párbeszéd irányában közös nyelvet beszélhetünk nem sokára, ugyanolyan referenciák alapján a költségvetési vitában átláthatóvá válhat a párbeszéd, kölcsönös kötelezettségvállalások történhetnek, és a hálózat tagjai egymással a bizalmi partneri viszony alapján működhetnek együtt, és így csökkenthető a hazardírozás, szabályozás a stratégiai szintre kerülhet a vita. Ezzel szeretném zárni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen az áttekintést, a kitekintést, egy picit a víziókat is. A következő előadónak adom meg a szót, mert úgy gondolom, hogy most eh, jó lenne először is a programot végig vennünk. Ellen Fosz a következő előadó. A, az EU vezetői irányítás ügynökösítésének, röviden Tárnak a vezető professzora. Meg is adom a szót. Kérjük, hogy az előadó a mikrofonját kapcsolja be. Thank you. Well, and... Köszönöm szépen. Valóban az irodalom is ezt a kifejezést használja. A, um, egyre inkább a, az ügynökségek kapják a vezetői feladatok végrehajtásának. Ez az ügynökösítés mögötti tartalom. Ez az ügynökösítés, kíváncsi vagyok, hogy a kabinban más nyelvekre ezt hogyan fordítják le. Nos, ez a, az ügynökségesítés, bocsánat, nem ügynökösítés, ügynökségesítés tanulmányozza ezt a ezt a feladatot. A hozzászólásomban pontosan arról szeretnék tehát beszélni, hogy ez az a, a tudományos kutatói hálózat, amely az ügynökségeket tanulmányozza, mivel foglalkozik egészen pontosan, és milyen mértékben tud a mentesítés tárgyalásához hozzájárulni. A díjalapú ügynökségek mentesítéséhez. Köszönöm. A hálózatunk EU társfinanszírozású és a Jean Monnet program EU társfinanszírozásában működik. Egy információs és program végre meghatározó hálózat, kilenc tudományos partnere van az Európai Unió egészéből, fiatal, távoli területeken működő tudósokat hoz össze az Európai Uniós ügynökségek gyakorlati munkájának ösztönzésére. A TARN két feladatot lát el. Egyrészt a jelenlegi ügynökségkutatásban két feladatot kell megoldania. A több éves, az EU ügynökségek több éves munkájának és ügynökségtípusú testületeknek a munkájának a, az ellenőrzése elkülönített szakmai megközelítésekkel, és ösztönöznie kell a gyakorló szakembereket, hogy az Európai Unió tudománya és gyakorlata, tudományos gyakorlata demokratizálódjon. A tárn is thus committed to fostering dialogue between a tudósok, szakpolitikusok, a a civil társadalom és egyéb érintett felek közti párbeszédet ösztönzi az Európai Uniós ügynökségek és típusú testületek között. Szakértői bázis, tudásbázis és a tudósok kerekasztal mellett foglalja, végzik a megbeszéléseket interdisziplináris kutatást is. Először is az, ügy, az EU végrehajtó irányításának ügynökségesítése. Nézzük, erre például kidolgoztuk az ügynökségek fogalmát, a, mint köztes testületek fogalmát, hiszen az Európai Uniós tagállamok és intézmények között hibrid jelleggel vesznek részt a munkában. Másrészt a, az EU ügynökségek legitimitását és hatásköreit határoztuk meg. Ennek keretében megnéztük E, és e, felismertük, hogy az Európai Uniós szerződésekben az ügynökségeknek a, a szerződéses alapjait erősíteni kell. A Maroni 2.0-as e, doktrinát is megalkottuk a, a jogkörök átadásáról és a független átlátható beszámoltathatásról. A harmadik téma a nemzet, az ügynökségek tevékenységének nemzetközi dimenziója. Egyre nagyobb mértékben az EU ügynökségek globális szinten működnek. Ez egy trend a, az elkövetkező időben azt próbáljuk majd kideríteni a vizsgálatok során, hogy az EU ügynökségek milyen megállapodásokat fogadnak el és kötnek nemzetközi szinten, és jobban meg kell értsük, hogy globális szinten ezek a szervezetek hogyan működnek. A negyedik téma, amit vizsgálunk, az az ügynökségek hatékonysága működése, a sokféle ügynökségnek van egy közös nagy kérdése, hogy hogyan lehet megszervezni annak érdekében, hogy optimális hatékonysággal működjenek. A hatékonyság kérdése a technikai kapacitásokon túlmutat, és tartalmazza a belső szervezeti kérdéseket, költségvetési elégtelenségeket, az európai nemzeti szereplők egyetértési jegyzőkönyveit, jó irányítást, a munkadokumentumok, konferenciák, workshopok és a munkáját képezik, a különböző tudósok, gyakorló szakemberek előadásokat tartanak az EU végrehajtási irányításának ügynökségesítéséről. Megfelelő partnerek vannak a különböző városokban, Londontól Bécsig, a kutatási adatbázis, irodalom, ügynökségi hírek és információs dokumentumok, rendszeres kiadású dokumentumok és a munkánk részét képezik. A, hálás vagyok azért, hogy elmondhatom most, hogy miről mivel foglalkozunk most, pedig ezt követően térjünk a mentesítési eljárásra, a teljesen önfinanszírozott ügynökségek és az ügynökségek nyomon követésének módszerére. Az Európai Ügynökségek 2012-es közös megfigyelése alapján ö, jobb ö, felügyeletre van szükség az EU ügynökségek felett, más szóval ö, karcsúsítani kell, és meg, jobban meghatározni a jelenlegi gyakorlatokat, azokat, ahol a tudományos munka és a tudományos beszámoltathatóság átfedi egymást. Politikai, administratív, tudományos, pénzügyi és jogi beszámoltathatóság, illetve felelősség. Erre majd még a későbbiek során részletesebben visszatérek. Kétségkívül az Európai Parlament fontos szerepet játszik abban, hogy biztosítsa az EU ügynökségek eh, felügyeletét. A közelmúltban a mentesítési eljárás eszközével mutogat, mutatott rá a problematikus kérdésekre alkalmazottak szakértők eh, terén, amelyeket a, az ügynökségek alkalmaznak. A parlamentnek ez az eszköze vezetett az EFSA-EMA eszközökhöz, amelyekkel valódi intézkedéseket lehet kialakítani az érdekösszeütközések, a függetlenség és egyéb, és az úgynevezett forgóajtó probléma megoldására. Az Európai Unió intézményi térképében egyre nagyobb mértékben szaporodnak az ügynökségek, éppen ezért az ügynökségesítés kapcsán nagyon fontos, hogy támogassuk azokat, amelyeket teljes mértékben vagy részben az Európai Unió költségvetésekből támogatnak, illetve a teljes mértékben önfinanszírozású intézkedések felügyeleti eszközeit is erősítsük. Az átláthatóság iránti kötelezettség, mellesleg az EU általános kötelezettsége is ez irányban és az Európai Uniós döntéshozatal iránti bizalom kapcsán a mentesítés eszköze megfelelő felügyeleti eszköz lehet minden EU ügynökség, mint EU köztestület számára. A, az egyéb meglévő felügyeleti mechanizmusokat természetesen újra kell értékelni, a tudományos kutatást, a beszámoltathatóság, hatékonyság terén még tovább kell folytatni, ezt majd 2018-ra fogjuk befejezni. Ugyanakkor felajánlhatjuk egy párbeszéd számára a tudósok és gyakorlati szakemberek által biztosított platformot is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Fósz professzorasszonynak a, ezt a kitekintést. Nagyon érdekes különösen amiatt a végén mondott, hogy önök is úgy vélik, hogy a, a teljes finanszírozású és a részben EU finanszírozott ügynökségek egyaránt ellenőrzés tárgya kell, hogy legyen, nem szabad, hogy díjakból önállóan finanszírozzák magukat függetlenül. Azt hiszem, ezt egészen határozottan osztjuk önnel. Martin Ekvárt úr a következő előadó, aki a CPVO elnöke. Közösségi növényfajta hivatal. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megszervezték ezt az eseményt, és köszönöm, hogy meghívtak engem is, hogy részt vegyek. Kiváló ez a lehetőség a parlamenti képviselők számára, hogy az EU ügynökséggel megfelelő interaktust indítsanak. Teljesen finanszírozó ügynökségként a CPVO hagyományosan korlátozott kapcsolatokkal rendelkezik az EP-vel, különösen ami amiatt, hogy az EP a CPVO költségvetését nem fogadta el, és nem része a mentesítési eljárásnak sem. De a Lisszaboni szerződés óta az EP minden jogalkotási kérdésben részt vesz a CPVO-ra vonatkozóakban is. Nos, az általános fenntartásokat hallva, amelyet az ügynökségek hálózatának vezetői vázoltak, hadd mondjak el, hadd mondjam el, milyen problémákat küzdenek a részben és egészen önfinanszírozó ügynökségek, és szeretném a saját ügynök, hivatalunk munkájába, kihívásokba, lehetőségekbe is egy bepillantást adni önöknek, arra vonatkozóan, hogy milyen is a felelős és dinamikus önfinanszírozó szervezet a lehető legtöbb kérdésen szeretnék nagyon rövid idő alatt végig szaladni, de hát fontos, hogy lássák, hogy a CPVO mit is csinál. A mentesítésről beszélek, a forráskezelésről, emberi erőforrásról, technikai kérdésekről, mint például az átvitel és a pénzügyi audit, és aztán végül néhány záró megjegyzést is tennék. Először is nézzük a CPVO, büszkén mondhatom, hogy a CPVO a legnagyobb növényfajta rendszert kezeli a világ legnagyobb rendszerét a területen. Önfinanszírozóak vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy nem kapunk az Európai Uniós költségvetésből forrásokat. De, ahogy jelezte a bizottság is, fizetjük a díjainkból az összes kötelező járulékot, és az egy a 80 millióból 1,6 milliót fizetünk például nyugdíj és egyéb járulékokra. Remélhetjük, hogy a jövőben majd valamikor ezt vissza fogjuk tudni kapni. Csak hogy a perspektívákat lássuk, a rendszer kialakítása óta mintegy 20 éve állítottak fel, azóta 60 ezer beadvány volt, 26 ezer aktív cím van hatályban évente, mintegy három és fél ezer beadványt kapunk, 35-40 ezer számlát mozgatunk évente, a költségvetésünk pedig, ahogy mondtam, 18 millió, és ebből csak mondjuk így 45 alkalmazottal dolgozunk. Néhány dolgot az ügynökségünkről, mint olyanról Kérdés, hogy a legmegfelelőbb módja az EU intézkedések végrehajtásának egy ügynökségen keresztül. Ezt gyakran kérdezik. A válaszom megfelelő. Azt hiszem, hogy gyorsan tudunk reagálni az ügyfeleink igényeire, alacsony az alkalmazottaknak a, a mozgása, nagy tisztelet övez minket, az ágazat, az ipar az tiszteli a munkánkat, elfogadja, tehát jelentős mértékben járulunk hozzá a pályázók, a 28 tagállamban lévő pályázó munkájához, hiszen egy nyelvezettel, egy döntésben tudunk segítséget nyújtani a pályázatokhoz, ez azt hiszem, hogy igazán hatékonynak nevezhető. Ennek ellenére szorosan együttműködünk a tagállamokkal, hiszen a rendszerünk technikai végrehajt, értelemben való végrehajtását őt végzik. Mert észszerű áron végezzük, és olyan lényegi tartalommal, amelyet az ágazat elfogad. Az irányításról és a mentesítésről néhány szót. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a határozott felügyelet, minden ügynökség fölött, és ez meggyőződésem. Úgy gondolom az összes EU e, intézménynek e, be kell tartania a szigorú szabályokat az épp pénzügyi e, irányítás elvei mentén. Nagyon fontos, hogy mi magunk is így járjunk, de azt tudják, hogy nem csak, hogy egyszerűen ezeket a pénzügyi jogszabályokat be kell, találjuk, be kell tartsuk, hanem egyértelműen igazolnunk kell az ügyfeleink felé az ágazatban, hogy a gazdaságosság, hatékonyság, hatásosság elveit is alkalmazunk minden tevékenységünkben. A tenyésztők szervezetek jelenléte a CPVO tanácsában például remek példa arra, hogy az intézményi irányítást hogyan lehet fokozni. Az Európai Parlament nagyon helyesen védi az európai adófizetők pénzügyi érdekeit, és ezért a a, a járulék alap, a járulékok befizetését is nyomon követi. Az ágazat jelenléte a vezető testületben a CPVO finanszírozását is biztosító testületek jelenléte nem csak hogy igazolható, hanem modell is lehet más ügynökség számára. Lehet, hogy ez egy picit provokatív, de mégis a mentesítést pusztán a számvevőszék jelentése alapján végzik, ezért azt javaslom a kollégáknak, hogy, hogy legalább annyi időt töltsenek a CPVO-nál is, mint más testületekben. A, mi vagyunk az egyik legtöbbet auditált európai ügynökség. Mégis nagyon örülök annak, hogy az együttműködést még tovább fokozhatjuk. A felügyelet és tájékoztatás terén az EP-vel nem szabad alábecsülnünk, hogy mennyire fontos a pénzügyi járul, hozzájárulások és a járulások, a hozzájárulásokat biztosítók részvétele a rendszerben, hiszen folyam, nyomon kell követni folyamatosan, hogy hogyan költik el a pénzt, hány embert alkalmazunk. Nyilván, ha fizetünk valamiért, akkor be is akarunk tekinteni a dolgok működésébe. Biztosíthatom önöket, hogy az ágazat, a, a termesztők, a termelők pedig nagyon szorosan szemüket rajta tartják a munkánkon. A CPVO munkájával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a cél az igen kiegyensúlyozott költségvetés, de nyilvánvalóan kereslet alapú ügynökség vagyunk. Az elmélet az az, hogy legalább középtávon kiegyensúlyozott költségvetést tudjunk tartani, sokkal inkább középtávon érhető ez el, mint éves alapon. A, a tartalékok éppen ezért nem luxust jelentenek, hanem egy szükséges eszköz ahhoz, hogy a a készpénzáramlást és a kifizetéseket olyan időszakokban is tudjuk megfelelően teljesíteni, amikor alacsonyabb a beérkező igények száma, és megfelelő infrastruktúrát tudjunk biztosítani a kialakulóban lévő projektek számára is. A CPVO a tartalékainak kezelésével viszonylag rugalmas díjmeghatározási folyamatot tudott kialakítani az adminisztratív tanács javaslata alapján az Európai eh, Bizottság eh, is eh, áttekinti a jogszabályi változásokat erre vonatkozóan, ami miatt a CPVO az elmúlt években a tartalékok felham, a tartalékait 12 millióról 500 ezerre kellett, hogy csökkentsen. Nos, ebből is látszik, hogy a tartalékok miatt ugye csökkentettük egy időben a, a díjakat, utána viszont növelni kellett a díjakat azért, mert egy kritikus helyzet vagy kritikushoz közeli helyzethez kerültünk a tartalék csökkentés előírásai miatt. Nos, nem vagyunk bank, az ügyfeleinkhez szem, az ügyfeleink viszonylatában, és éppen ezért muszáj volt a díjakat növelni. Na most a legfontosabb kérdés a jelenleg az ügynökség szempontjából jelenleg az, hogy a, az 5%-os csökkentést határozott meg az ügynökségek hálózata, a, az alkalmazottak létszámából, és az úgynevezett átcsoportosítással kapcsolatban is határozat született. Meg kell, hogy mondjam, hogy a CPVO és az EU-IPO számára ez a plusz 5%-os csökkentés abszurd. Mi az EU költségvetésbe befizethetünk többet, de kevesebb pénzt nem kaphatunk. Hogyha 10-20%, 30%-os vagy 90%-os létszámcsökkentést írnak elő, annak az EU költségvetésre nem lesz kihatása, de mégis el kell, meg kell magyaráznom az embereknek azt, hogy, hogy miért van az 5%-os cséplás le, létszámcsökkentés, és ha azt mondom, hogy átcsoportosítás miatt van, az igazából egyfajta ellentmondás, ezt el kell, hogy fogadjuk. A felállás tehát egészen más. Úgy gondolom, hogy másfajta elemzés kell emiatt. Mégpedig a felállás alapján, amit most meg akarnak változtatni. Talán érvelhetnek azzal, hogy függetlenül attól, hogy az ügynökséget hogyan finanszírozzák, a létszám csökkentéssel nem szabad a hatékonyságot befolyásolni vagy kockáztatni, hiszen a, az ágazat ezért viszonylag magas díjakat fizet feltéve, hogy a feltéve, hogy a jelenlegi helyzet megmarad, vagy a status quo megmarad, de nem marad meg a status quo, annak ellenére, hogy egyre nagyobb a kereslet. A KKV-k jelentős mértékben vannak jelen ügyfeleink között, és multinacionálisek, és de közös hogy plusz pénzt már nem akarnak a CPVO-nak fizetni. Erre figyelni kell. A legutóbbi tanácsülésen azt javasoltuk, hogy fagyasszák be az 5%-ot. Te, tehát ez alá ne menjenek, tartsák be, amit már elrendeltek, de az ágazat, mert az ágazat is ezt elfogadta. Azt mondták, hogy hogy em, erre, az ember, erre az emberi erőforrás mennyiségre szükség van a CPV-t finanszírozók tehát elfogadták az emberi erőforrás csökkentési előírást, de a költségvetés oldaláról a bizottságnak jeleztük, hogy a költségvetési csökkentéseket nem tudják elvi alapon elfogadni. Ez negatívan befolyásolja a dolgok irányítását. Egy egyszerűsített példát hagy mondjak. A tagállamok a Frontex-től egyre nagyobb eredményeket követelnek, hajlandók azt megfigyelni, tehát nagyobb HR forrásokat kapnak. Logika nyilvánvaló. Az ágazat e, többet akar a CPV-tól, hajlandók megfizetni, viszont a tanács e, nem biztosítja ezt az intézmények számára. Ebben már nincsen logika. Üdvözlöm az Európai e, Bizottság javaslatát az EISA EASA kísérleti projekttel kapcsolatban a releváns indikátorok kidolgozása mindenképpen jó, ez a józan ész, ezt diktálja. És a bevételi modell hogy milyen legyen, ezt meg kell vitatni, konkrétan csak a tevékenységre vonatkozó, vagy általánosságokban szélesebb körű igazgatási költségeket is bevonó. Nem szabad várakoznunk, nem szabad az EASZAP kísérleti projekt lezárására, ez évekig is eltarthat, azonnal döntést kellene hozni, hiszen szükség van a forrásokra. Csak néhány szó a munkaterheléssel kapcsolatban, mielőtt lezárom az előadásomat. amit elvileg láthatunk ezen a diagramon, most nem látjuk, de talán kinyomtatva látják, a kulcsfontosságú munkaleterhelési indikátorok a CPVO számára, és ennek közvetlen hatása van természetesen a, a munkára, és, és, hat, és hatása kellene, hogy legyen az munkatársi állományra is. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy egyes esetekben még csökkent is a munkatársi állomány, annak ellenére, hogy a 40 órás hetet bevezettük, de ez nem felel meg az egész az, az, azokkal a az szükségletekkel, amelyeket fel kell, hogy mutassunk. Ugyanazok az administratív tevékenységek kötnek bennünket, vagy hát bürokrácia, mint más ügynökségeket. A CPVO az indokoltság határán van most már. Az ügynökség működtetéséhez kell egy bizonyos kritikus munkatársi állomány. A további két-három státusz megszüntetése önök szerint lehet, hogy egyszerű, de számunkra minden egyes státusz nagyon fontos. Én inkább arra ösztönözném a bizottságot és a parlamentet, hogy egy kicsit eh, szélesebb körű perspektívába helyezze a, a kérdést. Most a 2013-as eh, közleménynek mindenképpen meg kell felelnünk, annak ellenére, hogy indokokat tudunk mutatni arra, hogy több a munkánk és az ipar is támogat bennünket. Azt hiszem, hogy az időmet már túlléptem, úgyhogy nem fogok kitérni az átvitelekre, de később visszatérhetünk erre. Ami a pénzügyi rendeletet illeti, tarthatunk tartalékot. Végül pedig néhány kulcsfontosságú üzenet. Üdvözöljük, nagyon is üdvözöljük az EASA kísérleti projektet, de ezt azonnal alkalmazni kell. Ami az irányítást illeti, meg, megfelelő ellenőrzési szintet kell meghatározni, de megfelelő egyensúlyal, tehát a kisebb ügynökségek, differenciálni kell a kisebb menedzsmentek felé, és egy stabil pénzügyi menedzsmentre eh, és általában menedzsmentre kell eh, koncentrálnunk. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon érdekes és jó beszámolót. El tudom képzelni, hogy az EASA modell eh, népszerű, nagyon sokat kellett küzdenünk érte, a tagállamok nem mindig voltak annyira lelkesek ezzel kapcsolatban, de végül szerintem biztos lesz megoldás. Most pedig Jean-Michel Mastion következik az ELSA részéről. Ő a finanszírozási vagy pénzügyi és közbeszerzési részleg vezetője, és igazgató helyettes. Köszönöm szépen, először is köszönöm, hogy meghívták az EASZ-át, és lehetőséget adnak nekünk arra, hogy bemutassuk, hogy hogyan működünk, és a pénzügyi aspektusokat hogyan kezeljük. De mielőtt a pénzügyi és kormányzási kérdésekre kitérek, vagy irányítási kérdésekre, hadd mutassam be önöknek, hogy az EASA eh, a tevékenysége hogy alakul. Több mint 15 éve működünk, eh, Németországban, Kölnben van a a fő hadiszállásunk, a központunk, de Brüsszelben, eh, Washingtonban, Morálban és, Szinga- és hamarosan Szingapurban is lesz irodánk. 800 állandó munkatársunk van Kölnben, ők a legtöbbjük repülési szakértő, és 28 tagállamban, és még további négy harmadik országban is működünk, vagy ezekre terjedünk ki. A, a mi missziónk az az, hogy a repülés biztonság magas szintjét biztosítsuk a polgárok számára, mindazok számára, akik repülővel közlekednek, illetve azok számára is, akiknek a feje fölött repülnek a repülők. A repülés biztonság magas szintje mellett e, a környezetvédelem magas szintje is fontos számunkra, ezt is figyelembe kell venni. Emellett, tehát a magas szintű e, repülési biztonság mellett közvetlen e, szolgáltatásokat is nyújtunk, és ezért vagyunk vegyes finanszírozású ügynökség, a szolgáltatásunk a következőből áll, egy egységes szabályozási és tanúsítási folyamatot nyújtunk, illetve facilitáljuk a belső repülési egységes piacot annak érdekében, hogy egységes feltételek vonatkozzanak az egyes tagállamokra, illetve végül pedig utolsó feladatunk, hogy a, az együttműködést erősítsük más repülési szervezetekkel és szabályozókkal, például az IACO, illetve más hatóságok, szervezetek. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az EASA nem egyedül működik, nem izoláltan, hanem partnerségben tehát szorosan együttműködünk a nemzeti hatóságokkal, tagállamokkal és az Európai Unióval. Tehát ez egy olyan rendszer, egy olyan repülési rendszer, amely nem elszigetelt, és próbáljuk az európai rendszert támogatni, erősíteni, terjeszteni. Hogyha most rátérünk a költségvetési aspektusokra, a jogszabályalkotó nem, nem ezzel kezdem. Kezdjük a költségvetéssel. Körülbelül 142 milliós a költségvetésünk évente, és látják, hogy három forrásból finanszírozunk az ügynökséget. Az első a szolgáltatások, amelyeket nyújtunk az iparnak, amelyekért, amelyeket kiszámlázunk, díjak és illetékek formájában 96 millió eurós bevételünk van egy évben. A következő az uniós szabályozási tevékenység, ezt Európai Uniós támogatásból finanszírozzuk, illetve más tagállami támogatásból, ez körülbelül, körülbelül 39 milliót tesz ki, és most, két-három éve egyre jelentősebb finanszírozás valósul meg, például a Nemzetközi Technikai Együttműködés projektjében eh, specifikus Európai Bizottság által eh, kreált eh, vagy generált finanszírozási eszközökön keresztül Horizon 2020, Pagoda, illetve egyéb finanszírozási eszközök. Tehát három finanszírozási forrásunk van Hogyan kezeljük tehát ezt a költségvetést, hogy hajtjuk ezt végre? Mi a címzett bevételi modellt használjuk, a jogszabályalkotó a 65-ös cikkben azt írja elő, hogy az ipar által fizetett díjak és illetékek címzett vagy célhoz kötött bevételekkel, hogy legyenek. Ez tehát egy jogi előírás számunkra. Ez az egész megnevezés egy kicsit technikainak tűnik, de hát nem olyan bonyolult. Az díjakból és illetékekből eh, beszedett eh, pénzek csak az iparnak nyújtott szolgáltatások nyújtására fordulhatnak. Tehát eh, az iparnak biztosnak kell lennie abban, hogy az általuk fizetett pénzt csak arra fordítjuk, hogy a szolgáltatásokat nyújtjuk nekik. Más szóval nincsen keresztfinanszírozás a különböző források között, és nem lehet a három bevételi forrást összekeverni a költségvetésben. Ennek a modellnek vannak bizonyos korlátai, de azért urai vagyunk a helyzetnek. Mégpedig hogyan? Úgy, hogy egy költségelszámolási modellt létezünk, ez a legmagasabb számviteli szabályoknak megfelel, minden nagy cégben ezt használják, és emellett ez konform az, elszámolási vagy számviteli standardeknek megfelel, és a külső auditnak is megfelel, amit az ügynökségben elvégeztetünk. Ahogy említettem, világos elkülönítésre kerül sor tehát ezt a tevékenységünket szabályozó rendület is eh, előírja. Az tisztáznunk kell tehát, hogy a díjakból és illetékekből a tanúsítási tevékenységet finanszírozzuk. Ennek következményeként az egyik évről a másikra átviszünk, átvisszük azt a pluszt, többletet, amelyet a tevékenység két területén, tehát az, az illetékek és díjakból való bevételünk, illetve a címzett bevételek esetében a többletet átvisszük, hogy kiegyensúlyozzuk az esetleges későbbi veszteségeket. Ami a támogatást illeti, az EU-s támogatást illeti, az itt felmerülő többletet visszajutatjuk a bizottságnak, de csak a támogatásból felhalmozott többletet. Ez azt jelenti, hogy az ügynökség elég komoly átviteli összegekkel rendelkezik, átvitt összegekkel rendelkezik, a költségvetés átlátható, és a következő évben ezeket a töbleteket fel lehet használni. A rendszer reprezentatív, hiszen fel tudjuk mutatni, hogy a forrásokat arra használjuk, a megfelelő bevételt arra használjuk, a megfelelő kiadásra fordítjuk, és az átláthatósági elvárásnak meg tudunk felelni. Parlament, a bizottság és az ipar is elvárja az átláthatóságot. De komplex. Komplex a rendszer, mint az az általános modell, amelyet az Európai Bizottság említett. Mégpedig azért, mert itt nincs rugalmasság a különböző források között, és az év során nagyon óvatosan kell kezelni a az ismétléseket, főleg a költség elszámolási rendszerben, ez nagyon dinamikus, nem a terveken alapszik, nem a költségvetésen, hanem a valóságon alapszik ez, és ez azt jelenti, hogy ha valaki azt tervezi, hogy a három tevékenységből az egyiken dolgozik, de a másikon, a valóságban a másikon kell dolgoznia, akkor a rendszer ezt figyelembe veszi. A különböző tevékenységek tehát nagyon dinamikusak, az elosztási kulcsoknak megfelelően, mind ennek során eh, a munkatársak eh, munkavégzési tevékenységét tükrözni kell. De, és tükrözi a rendszer magától is. Tehát nagyon komplex a rendszer, és egy kicsit nehezebb az egyeztetés egyes esetekben, hiszen figyelembe kell vennünk a különböző tevékenységek közötti elosztást. Idén a például a támogatási területen veszteségünk voltak, de hiába van a, a, a díjakból és illetékekből többletünk, azt nem vihetjük át a e, támogatásra. Tehát ez azt jelenti, hogy a jövőbeni költségvetésben kevesebb lesz a támogatás. Emellett, ami még fontos, hogy minden fontos beruházás, amely amely különböző forrásokat von be. Ez nem olyan könnyű elszámolni, mint az egyetemes modellben, mert a különböző politikokból vesszük a különböző forrásokat, hogyha például egy olyan beruházásra kerül sor, amely az európai támogatásból valósul meg, ez kevésbé rugalmas, mint az illetékekből és díjakból megvalósult finanszírozás vagy beruházás. A költségvetés teljesen megfelel az Európai Uniós elvárásoknak, és emellett teljes mértékben támogatjuk a hatékonysági reformokat is, Említettek egy kísérleti projektet, a munka leterheléssel kapcsolatban világos példákat tudunk adni, pontosan azonosítani tudjuk a munka leterheltséget, munkaterhelést, de emellett az EHZ-ban megvalósítottunk még egy projektet, amely a folyamatok hatékonyságára koncentrál, a célja az, hogy hatékonyabb legyen a munka, és a hatékonysági előrelépést érjünk el. Itt egy kétszázalékos marsról beszélhetünk, csak ezen túllépve kaphatunk további forrásokat. Emellett az egységes programozási dokumentumokban új dokumentumok merülnek fel, amelyeket az Európai Bizottsággal egyeztetünk. Láthatják a második részben, hogy az ügynökség növelte az operatív tevékenységre koncentráló személyek, munkatársak számát. A munkatársak 81%-a operatív tevékenységet végez, nagyon sok a szakemberünk. És hogyha figyelembe vesszük, megnézzük az administratív és semleges tevékenységekkel foglalkozó munkatársak számát, látják, az Európa Bizottság említette, hogy az univerzális, tehát az egyetemes költségvetési modell kevésbé administratív, kevésbé öm, öm, mm, mm, mm, komplex. Hát most vonják le önök a következtetést abból, hogy a mi általunk a három forrás menedzselésében megvalósuló rendszer mennyire komplex. A helyzet egyelőre stabil, a pénzügyi és a forrás indikátorok eléggé magasak, nagyon magas a végrehajtási szint, és teljes mértékben kitöltjük a státuszokat, az azt jelenti, az EASA minden státuszt betöltött, amelyre jogosult. Szívesen válaszolok a kérdésekre, és köszönöm a figyelmüket. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. E, az EASA e, projekt azt hiszem, hogy bátorít bennünket e, abban, hogy az ügynökségeket máshogy lássuk, ami a finanszírozást és a költségvetést illeti, mint ahogy ez az elmúlt években történt. Köszönöm az együttműködést a bizottsággal eh, is, hogy sikerült eh, egy olyan bátorságot gyűjteni, és egy olyan modellt kipróbálni, amely esetleg más ügynökségekben eh, is működhet. És a tagállamok bizalmát élvezheti. Hiszen itt nincsenek költségvetésileg ellenőrizhetetlen köz, követ, következmények, hanem hatékonyság, pontos költségvetés ellenőrzés valósul meg, és emellett az adott, mindenkori adott piaci viszonyokhoz alkalmaznak. Közben ez egy közhivatal, de mégis nagyon jól módot talált arra, hogy finanszírozza a tevékenységét, és még ettől a pénzügyminiszterek sem esnek pánikba. Köszönöm szépen! Most még itt van köztünk a legfontosabb, legmagasabb számviteli instancia, az Európai Számvevőszék. Nagyon örülök, hogy itt van Sánchez úr. Nagyon örülnék, hogyha hozzá is szólna, és meg is adom neki szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen az a téma, amivel önök ma foglalkoznak, tisztelt képviselők, ma itt ebben a workshopban az Európai Parlamentben, az Európai Számvevőszék számára is fontos, és jó magam is nagyon érdeklődöm iránta, ugyanis én vagyok a felelős az ügynökségekről szóló jelentések elkészítéséért. Én nem készültem arra, hogy egy valódi hozzászólást tegyek a konceptualizálásról az EU ügynökségeinek pénzügyi irányításával kapcsolatosan, de van több feljegyzésem is, ami talán hasznos lehet. Először is szeretném leszögezni, hogy a számvevőszék tagjainak erőteljes, de nagyon korlátozott mandátumuk van, úgyhogy én csak a pénzügyi igazgatás szempontjairól beszélhetek, a politikai szempontokról, a teljesítményről nem szólhatok a politika alakítói, a jogalkotók, önök, tisztelt képviselők hivatottak ezzel foglalkozni. De ami a megfelelő pénzügyi kezelés szempontjait illeti, nos, megpróbálnám egyfajta rendszerbe besorolni az ügynökségek közül azokat, amelyek teljesen vagy részben önfinanszírozók. Én tíz ügynökséget soroltam fel, nem nyolcat, mint a bizottság, tehát kettővel többet. Ezek azok, amelyek részben legalábbis a szolgáltatási igénybevevők, vagy az tagállamok által is finanszírozva vannak, közöttük hat különböző modell található meg, tehát nagyon nagy az eltérés az egyes ügynökségek működése között talán annak tudható ez be, hogy minden egyes ügynökséget más, nagyon konkrét, nagyon specifikus céllal hozták létre, egy-egy konkrét európai szakpolitika megvalósítására. Nem találtam két olyan ügynökséget, amelyek teljesen egyforma finanszírozást kapnának, illetve talán a szellemi tulajdon hivatala és a közösségi növényfajta hivatal finanszírozása hasonló leginkább de ott is vannak eltérések. Még egy dolgot jegyeztem fel. Nincs olyan ügynökség, aminek teljesen tiszta finanszírozási modellje lenne. Őszintén szólva meg kell, hogy mondjuk, hogy nincs olyan ügynökség, amely tisztán más forrásokból táplálkozna, és nem kapna az EU költségvetésből pénzt hiszen a bizottság joggal mutatott rá, hogy a nyugdíj kérdésekre is gondolni kell, meg más szociális ellátásokra, például az európai iskolák hozzáférésére, vagy hozzáférhetőségére. Tehát, hogyha bekalkuláljuk a munkatársak ellátásait, juttatásait, akkor nagyon nehéz lesz tiszta modellt felállítani. Nem panaszkodni akarok, de nagyon bonyolult, nagyon trükkös ez a konstrukció teljes mértékben önfinanszírozó ügynökségeket is a számvevőszék monitorozza, amit viszont az EU költségvetésből finanszíroznak. Úgy gondolom, hogy természetes ez a szerződésből ered, és egyébként is logikus, hogy mi vagyunk vég, végső soron felelősek minden európai ügynökség auditálásáért. A különböző e, üzleti modellek ellenére e, minden ügynökség az európai ügynökségi konstellációba tartozik, e, ezért vizsgálnunk kell azt, hogy megfelelően használják-e fel a költségvetésüket. Négy fontos elvet szeretnék most itt külön hangsúlyozni. az ügynökségek különböző működési módjai és különböző üzleti eh, modelljei eh, mellett a megfelelő ösztönzés kulcsfontosságú. Hogyha eh, valaki úgy gondolja, hogy valahol azt ösztönzik, hogy túlköltekezzenek, vagy felhasználjanak mindent a tartalékból, az nem fér össze a megfelelő pénzügyi igazgatás elvével. Ennek politikai implikációja is lenne, hogyha az Európai Unióban élő emberek, az európai állampolgárok azt tapasztalnák, hogy ebből az ügynökségi galaxisból valamelyik tag feleslegesen költi a pénzt, akkor annak meg lenne a következménye. Ebből ered a második alapelv, az átláthatóság alapelve. Átláthatóság, amikor közpénzt költünk, mindig átláthatóságra van szükség fontos ez az európai állampolgárok és cégek szempontjából egyaránt. A harmadik don, dolog, amit biztosítani kell a megfelelő pénzügyi kezelésnél és költségvetés készítésnél a kiegyensúlyozott költségvetési megközelítés szempontja. Ez nem annyira egyszerű, mint gondolnánk. Szó volt itt az egyik másikra való áthozatokról, vannak nagyon egészséges, tisztességes megoldások, megfelelő indoklással ellátott áthozatok. Úgy gondolom, hogy a önfinanszírozó ügynökségek tartalékképzésénél is ugyanilyen elvekre, azok alkalmazására van szükség. Tehát azt gondolom, hogy általános elveket igenis lehet alkalmazni, és ezek jobb pénzügyi igazgatást fognak eredményezni. Végül, de nem utolsó sorban az elszámoltathatóság és demokratikus ellenőrzés lehetősége. Éppen az előbb általam elmondott indokok miatt úgy gondolom, hogy a az önfinanszírozott részben önfinanszírozott ö, ö, vállalkozások által finanszírozott ügynökségek esetében egyaránt fontos a demokratikus ellenőrzés lehetősége, talán nem százszázalékosan egységes eljárásra van szükség, de hasonlóra, mint a mentesítési eljárás keretében ellenőrzött európai költségvetésből finanszírozott ügynökségek esetében. Tehát fontos a mentesítés minden ügynökség esetében, hiszen egy nagy hálózathoz az ügynökségek eh, konstellációjához tartozik mm, ezeknek az ügynökségeknek a mindegyike, és eh, a szociális európai ellátások mindegyik esetében járnak a munkatársaknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ilyen pontosan nem tudtam, hogy ilyen eltérő finanszírozási modellje van a tíz ügynökségnek. Tehát eh, azt hittem, hogy valahol alapvető közös vonások vannak, de úgy tűnik, hogy a rendszerek között óriási különbségek vannak ami persze a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságból érkező számára nagyon csábító arra, hogy megvizsgálja, megpróbálja megérteni, hogy történelmileg mi miatt van ez így hogyan alakult ez így? Általában ugye történelmi, tehát idők során való fejlődés eredménye mindez. Tehát, eh, hogy milyen okok miatt fejlődött valami ezekbe az irányokra mivel most már több mint 45 ügynökségünk van, izgalmas a dolog, hiszen a költségvetés ellenőrzés és a költségvetés is akar valamilyen fajta alapot, hogy legalább esély legyen arra, hogy eh, áttekinthessük ezt az egészet, is úgy gondolom, hogy eh, amit eh, említettek, hogy a teljesen önfinanszírozású ügynökségeknél is kell, hogy legyen valamilyen fajta ellenőrzés, mert azért nem egy mégiscsak valahol egy EU létesítmény, nem pedig egy önmagában kialakult valami. A feladatokkal függ össze, hiszen ha nem, akkor nem lenne ügynökség. Most jöttünk el a kérdés-felelet részhez. Ederek von kollega, és utána a két jelentkező kollégának. Hogyha bárkit véletlenül nem vettem észre, akkor szóljon közbe hangosan, jó hangosan. Igen, köszönöm. Néhány záró észrevételt tennék a végén. Volt egy konkrét kérdésem is az ügynökségekhez, és ez a demokratikus ellenőrzésre és a mentesítésre vonatkozik. Értem, hogy az ügynökségek úgy érzik, hogy a hivatalos mentesítési eljárás és a parlament részvétele nem igazán indokolt, hiszen legalábbis részben díjbefizetésből finanszírozzák magukat, de azért ott van ugye a szociális költségek kérdése, illetve az EU szabályok, szabályozás betartása Ekvad úr az előadása végén legalábbis részben elismerte ezt, és én azt gondolnám, hogy meg kellene, hogy kezdjék a vitát a parlamenttel a jövőbeli mentesítésről, tehát a díjból, vagy részben díjból finanszírozott ügynökségek is eljöhetnének egy évben egyszer az Európai Parlamentbe, és vitát folytathatnánk, megbeszélést tarthatnánk, mi nyitva állunk ezelőtt, illetve az egyéb együttműködési elképzelések előtt. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Talán csak annyit mondanék, hogy amikor az ellenőrzés hiányáról beszélnek, hadd mondjam el, hogy a tagállamok ott vannak a tanácsban, a számvevőszék auditál bennünket, illetve az ágazat, ami fizet bennünket, nagyon odafigyel, hogy mit fizet, és miért fizet. A dokumentumokat megküldjük a parlamentnek, és közé tesszük a weboldalunkon. Úgy gondolom, hogy Um, ez uh, igenis uh, ellenőrzés, uh, hogyha a parlament érdeke ezt kívánja meg, én nem zárom ki, hogy eljöjjünk, és minden információt megosszunk önökkel, a számvételünket, a könyveinket bemutassuk. Én nagyon szívesen eljövök évente egyszer. Na most ahhoz, hogy ennél többet tegyünk, az alapító szabályozásunkat meg kellene változtatni a az EU IPO-nak nem régen, néhány évvel ezelőtt módosították az alapító okiratát. Nagyon szívesen megbeszéljük a parlamenttel, hogy hogyan tudnánk együtt dolgozni önökkel annak érdekében, hogy önök meggyőződhessenek róla, hogy elégedettek az elvégzett munkánkkal, és hogy tényleg az állampolgárok közvetlen érdekeit képviseljük. Köszönöm. Nyilván ezzel fogunk foglalkozni, és a jövőben majd építünk erre az elkezdése Tamas, és aztán Júli. Igen, ön mindig is úriember volt. Tessék. Hvala za besedo. Hvala tudi vsem. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek én is köszönetet mondani, akik a finanszírozás és a, a felügyelet kérdéséről beszámoltak. pressa úrhoz van egy kérdésem. Azt említette, hogy az ügynökségek költségvetési többletét abban az esetben, amikor forrásokat kaptak, továbbadják. Nos, azt kérdezném, hogy mi a százalék? Tehát a jóváhagyott forrásokat, amiket a következő évre átvihetnek, az milyen arányú, és hogy ez a százalék meghatározott-e. Ha nem, akkor gondolkodnak-e, hogy ilyen irányba menjenek. A következő érdekel még. A meglévő forrásokkal, illetve a többlet esetében miből van ez a többlet? Nem végezték, nem vitték végig a programokat, vagy más azok? A következő. E, bocsánat, jövő évben új forrásokat kapnak az ügynökségek. Lehetséges-e az, hogy évről évre tovább görgetik a, a forrásokat. Van-e információja arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben tudják ezeket, e, tehát milyen mértékű forrásokat visznek át évről évre, és ez az össz a források, illetve a bevételek mennyiségéhez képest milyen arányban van. Tamás? Köszönöm szépen. Szeretnék én is a vitához hozzászólni, és örülök, hogy erre most módon van. Árnyék előadó voltam a, már többször az ügynökségek mentesítésének, és nagy örömmel vettem, hogy többször el is látogathattam az ügynökségekhez. Amit Derek mondott, Nos, e, azt én is teljes mértékben támogatom. Úgy gondolom, hogy a költségvetési ellen, költségvetési ellenőrzés és költségvetési szakbizottság tagjaként szisztematikusan meg kell ismerjük az ügynökségek tevékenységét. De több kollega is, és a, a nagy közönség is csak részleges információval rendelkezik. Vannak kollégák, akinek van képe arról, illetve tudják, hogy az ügynökségek a saját országaikban található. Például tudom, hogy az egyik Prágában van. Nos, a kérdésem az az, hogy a, de tehát kérdésem, hogy annak ellenére, hogy például ez a Prágában lévő ügynökség hatalmas épületben van, mégis kevésbé látható a munkája. Nem tudom, hogy megfelelő áttekintésünk van-e az ügynökségekről. Akkor, amikor a mentesítést nézem, a dokumentumokat, akkor van egy olyan információs dokumentum is, ami minden problémát jelöl, amire a média lecsapott. Triviális kérdések is lehetnek, de vannak jelentősebb kérdések is. Például két hete Bécsben jártam, és egy személyes jellegű kérdést tárgyaltam meg valakivel. Nagyon érdekes volt, hogy az EP tagjaként egy volt ügynökségi alkalmazott egy személyes ügyel keresett meg. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Parlament ellenőrző szerepe hatékony lehet a területen. Bár nem minden ügynökséget finanszírozunk, el tudom képzelni, eh, vagy nem lehet díj alapon finanszírozni, például az Európa milyen díjakból eh, finanszírozza a tevékenységét. Minden bűnöző vagy a lefoglalt áruk után 10%-ot átadunk az Európolnak a finanszírozásra, vagy hogyan? Tehát vannak dolgok, amik nem lehetnek. De az ügynökségek, amelyek önfinanszírozottak, például a, a civil légiforgalmi, a polgári légiforgalmi ügynökség, nos ennek egy olyan rendszere van, ami a kapcsolat, aminek része a parlament és a bizottság felé is egy kapcsolat. És például azok, az áll, azok a vállalatok, amelyek a, a tanúsítványokat, engedélyeket megkapják, mint a Boeing vagy bármi más, szintén kapcsolatban vannak az ügynökségen keresztül ezekkel a szervekkel. Az, az EASA-nál úgy látom, hogy ez önmagában minőségi garanciát jelent. Ez egy márka név már. A biztonság márka neve, márkája. És tulajdonképpen ezt is látni kell. Nem csak pénzről szól ez az egész vita, hanem biztonságról és minőségről. Az Európai Unióról és ügynökségeiről, amelyek garantálják a minőséget. Nos, a költségek, hölgyeim és uraim, azt hiszem, például a CEPOL Budapesten szervezett egy megbeszélést az ügynökségek képviselőivel, és megállapodtunk abban, hogy jobban lehetne például a, a pályázati kiírásokat, a, tehát a munkavállalók számára a pályázatokat jobban megszervezni. Elég nehéz tudom, mert ugye például a Cepolnak meg az ISR-nak más igényei vannak, de mondjuk például amikor közös számítógép kiírás vagy szolgáltatási kiírásai vannak, amik közösek, azokat össze lehetne hozni. Az ügynökségek viszonylag közel vannak egymáshoz, vagy azok, amelyek közel vannak egymáshoz, azoknak a költségeit is lehetne optimalizálni. Még egy dolog, hölgyeim és uraim, hogyha lehet. Tehát 2014-ben voltam az ügynökségek mentesítésének a, a néppárt, néppárti társadalója, és igazából akartam hibákat találni. Meg akartam leckésztetni őket a a mentesítés kapcsán, de meg kell, hogy mondjam, hogy az önök munkája annyit változott az elmúlt két évben, hogy szinte már nem is lehet önöket bírálni e tekintetben. Csak arra ösztönözhetem önöket, hogy még nagyobb lelkesedéssel javítsák, és reklámozzák a munkájukat. Szerintem ez a gyengeség, hogy nem képesek eladni azt, hogy mennyire jók. És ha ezt nem tudják megcsinálni, hát akkor lehet 150 meghallgatás és workshop is arról, hogy hogyan finanszírozzák önöket, és meghallgathatjuk önöket az alapkezelésekről, de és nem fogunk benne hibát találni. De ha nem lesznek jók abban, hogy kommunikáljanak velünk és másokkal, akkor ez mindig problematikus helyzeteket okoz. Végül a horizontális mentesítés. Lehetőséget adunk önöknek arra, hogy növeljék a létszámot, az ügynökségek egészének a létszámát. Kérem, használják ki ezt a lehetőséget, tárgyaljanak velünk, a bizottsággal és az európai lakossággal. Köszönöm szépen, hogy a meghallgatás sorra került, nagyon fontos volt. Köszönöm szépen. Más kollégának is lehetőséget adunk, de előtte hallgassuk meg a válaszokat is. Talán egy bizottsági igazgató is itt van, aki válaszolhatna az első kérdésre, és talán egy másik képviselő, Tom, kérdéseire. Nagyon sok kérdést vetett fel, a nagyobb együttműködés, stb. stb. talán a bizottsági képviselő, vagy az, bocsánat, a főigazgatósági képviselő, de ha bárkinek hozzászólása van, azt tegye meg. Thank you, Mr. Ball. Um, so concern... Köszönöm szépen. Culi asszony álltad fel, kérdésére válaszolva. Nos, az átvitt többlet nincs erre vonatkozóan meghatározott százalékos arány, de úgy gondolom különbséget kell tegyünk a teljesen önfinanszírozott ügynökségek és a többi között. Az önfinanszírozottak valahogy kilógnak az EU költségvetési folyamatából, kívülesnek annak a hatáján, e, nincsenek benne a folyamatban. Tehát az ő irányítású struktúrától függ, hogy ezzel mit kezdenek. Például a növényfajok, közösség, közösségi növényfajok hivatala például maga dönti el, hogy mit csinál. Van egy ilyen rendszerbe beépített irányítási elem, ami szerint kiigazátják a töbletekből a tartalékok szintjét, az eredményekből a tartalékok szintjét. A többi esetben pedig Azt hiszem, hogy a, az időben felhalmozott tartalék felhasználására még nincs rendszer, hogy ezt hogyan lehetne kivezetni. Természetesen meg kell nézni mindig az ügynökségnek a különleges vonásait. Ez valóban kérdés. Vannak egyéb önfinanszírozó ügynökségek, vannak olyanok, amelyeket részben az EU költségvetésbenből finanszíroznak, ott az éves költségvetési folyamat alapján me, vizsgálják meg, hogy van-e többlet, és megfelelő eljárás szerint megbecslik, hogy mennyi friss pénzre lesz szükség ennek tükrében a következő évre. Tehát a kiadásokat is megnézik, és ezek alapján javasolja a bizottság, hogy engedélyezzék a kiegészítést figyelembe véve a, többletek, a többlet mennyiségét is. Tehát ez egy ilyen beépített folyamat az éves költségvetési eljárásban. Az, a, az összegekre vonatkozóan pedig írásban fogjuk megküldeni majd a választ, mert nem ismerem pontosan a többletekre vonatkozó összegeket nem szeretném most itt elmondani, de erre vissza fogunk írásban térni a későbbiek során. Köszönöm, Spágoli úr. Igen, köszönöm szépen valóban. A közös beszerzések területe valóban ez egy nagy prioritás az elnökség alatt, és ezt a jövőben is szeretnénk folytatni konkrétan. A következő ülésen fogjuk formalizálni a hivatalos ügynökségi beszerzési hivatalok alhálózatát. Már elhatároztuk, hogy egy közös ügynökségi beszerzési programot fogunk kidolgozni. Ez már konkrét portállal is rendelkezik, ahol a hálózat beszerzési tevékenységét lehet majd az ügynökségek számára kezelni. Nos, tehát ez folyamatban lévő munka. Már mondtuk tavaly a cloud alapú broker, vagy felhő alapú broker szolgálatot, nézzük a közös beszerzés lehetőségét minőségi szolgáltatások terén, és például terembérlet, vagy berendezések, mobil kommunikációs szolgálat, nagyon-nagyon sok szolgálat van, a látókörünkben, amit, a közös, amit közösen szerezhetnek be az ünnökségek valóban a legígéretesebb megtakarítási hatékonyságnövelési terület ez. Konkrét munka zajlik, és a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk bővíteni a területen az együttműködést. Hadd garantáljam még, vagy hadd biztosítsam eh, Zedowski urat is arról, hogy igen, bővítjük a, az állandó titkárság eh, munkatársát közös szolgáltató hivatalnak fogjuk átnevezni. Az ott dolgozók többen lesznek, mert felismertük, hogy valóban szükség van arra, hogy sokkal erősebb, központosított struktúrával irányítsuk ezeket a tevékenységeket. Például az egyik, ugye a közös beszerzési portál, a szolgáltatás katalógus, a kedvezményezettek számára fontos, hogy szinergitásokat, szinergiákat, bocsánat, kihasználjuk, de hát az ügynökségek számára is, és éppen ezért ezzel a közös szolgáltató központtal ezt kívánjuk erősíteni. Köszönöm. Egyéb, van-e más hozzászóló, aki szeretne a válaszadásba bekapcsolódni? Igen, talán egy-két szót én is mondanék a tartalékokról, hogy miért vannak tartalékok. Meg kell, hogy mondjam, hogy ennek egy nagyon gyakorlatias oka van. Fix díjaink vannak, és ezt olyan, díj, olyan szinten próbáljuk meghatározni, amivel a kiegyensúlyozott költségvetés elérhető. Nos, ez nem lehetséges anélkül, hogy ne, ne legyünk összhangban a, a cashflow lehetősége, hogyha ö, eddig négy évre határoztuk meg a díjakat, négy-öt évre, de hát így deficites költségvetéssel tudtunk csak működni. Most eljött az ideje, hogy változtassunk a díjainkon, hogy ezen is változtassunk, és a többlet, vagy a többlet közeli helyzetet tudjunk elérni. Most ez az oka annak, hogy a tartalékokra olyan nagy szükség van, első helyen fontosak. A CPVO tanácsa úgy határozott, hogy az éves forgalom 50%-a megfelelő szint lehet ahhoz, hogy ez alapján lefedjük az előre nem látott eseményeket. Most ez alatt vagyunk. Most olyan 200 ezer, 500 ezer a szint, amin vagyunk és az 50 százalék 9 millió lenne a tartalékról beszélve. Tehát ezért említem, hogy miért van olyan nagy szükség a tartalékokra. Az átláthatóság, ahogy a, a számvevőszék képviselője is mondta, rendkívül fontos a jobb audit, az valóban nagyon fontos, sokan is felvetették, és, de hát teljesen nyitottak a könyveink, összem ez a legjobb módja annak, hogy elkerüljük azt, hogy, bír, hogy kritika érhessen minket. Just a, a request from the uh, EMA. Az IMA-tól e volt egy kérés, néhány szóval szeretnék kiegészíteni, ha jól tudom az elmondott, elhangzottakat. Igen. Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hát köszönöm, hogy hozzászólhatok a vitához. Nem hiszem, hogy újat lehetne mondanom, de mivel kérdések hangzottak el, egy másik szempontból szeretném megközelíteni. Ugye a növekvő munkatehet csökkenő forrás 2015-2014-hez hasonlítottuk, és ebből projektáltunk 2008-ra. A munkateher változást 40%-ban jelöltük meg, és a forrásokat is 1-2 százalékos csökkentésre próbáltuk hozzáigazítani. 200 300 között, ezer között egyes esetekben fél milliós diakról van szó, tehát megfelelő szolgáltatást kell nyújtani, ezt mindenki elvárja. A munkateher egyre nagyobb, a közben egyre csökkennek a források, és nem tudunk megfelelő szolgáltatást nyújtani. Nagyon fontos aspektus az, hogy a az ügynökségek ebben az esetben valamilyen köztes forrásokra, szerződéses forrásokra próbálnak alapozni. A turnover ezekben a kategóriákban elég magas, a tudást elveszítik, a know-how-t elveszítik, új doborzásra kell sort keríteni és vannak olyan bizonyos munkatársi állományok, amelyeknek a munkatársait nem lehet bizonyos érzékeny feladatokra kiutalni ami a tudományos tanácsadást illeti, a gyógyszer kifejlesztés első fázisaiban tudományos tanácsadást adunk. Az, elkövet, ez elmúlt években megduplázódott a, a tanácsadás volumene, de ez akár tízszeresére is növekedhet, de viszont, viszont nem tudunk jelenlegi körülmények között minden kérésnek eleget tenni. Évente 500-600 ilyen tudományos tanácsadási folyamat folytatódik, de folyik, de ez lehet, 5-6 ezer is lehetne. Mit jelent ez? Esetleg új ígéretes gyógyszerek kidolgozására kerül sor, innovációra kerül sor Európában, de mivel egyre nagyobb a munkaleterhelés, de csökken a munkatársi elemény, nem tudjuk ezt a feladatot elvégezni. Ami a tartalékot illeti, eh, néhány elemet itt említettek a kollégák. Egy olyan ügynökség vagyunk, amely nem eurozóna ügynökség. Van egy egyéb aspektus, eh, ami eh, a kockázatokat növeli, ez a a valuta mm, mm, mm, árfolyam rizikó, és ennek a volatilitása. Egy 1 százalékos árfolyam változás akár egy milliós növekedéshez vagy csökkentéshez is vezethet a, a bevételünkben. Tehát 8-10 százalékos volt tavaly ez a fluktuáció, ez a bevételekben akár 8-10 milliót is jelenthette, A mi ügynökségünknek nincs lehetősége tartalékot képeznie, ezért nincsen semmilyen csillapító faktor. Aztán említettük a pályázatok forecastingját, több mint 400 milliós az a, a, a, a forrásunk, vagy a költségvetésünk egy 1%-os változás is akár 3-4 milliós összeget jelenthet. Hogyha 110 új aktív, elsődleges értékelés benyújtási kérelmet tervezünk, akkor nem csak arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy 110 lesz ebben az évben, ez, ezt emellett ki kell tartani. A tavalyi évben ezen, ebben korrektek voltunk az előrejelzésben, de ennek 25%-a az utolsó hónapban valósult meg, ezért kaptunk bevételt, de ez a bevétel többletként jelentkezik, át kell vinni a következő évre. Tehát van itt egy ilyen aspektus is, a mi szempontunkból a munkatársi állomány csökkentése nem a megfelelő út, nem csak az ügynökségre van ennek hatása, hanem általában az innovációra, a kutatásra, a gyógyszer gyártás területén, illetve a költségvetési perspektíva, eh, az előrejelzések, a, eh, a rezerv, tehát a tartalék hiánya, stb., az árfolyam ingadozások, eh, és mindezek mellett az ügynökségnek nincsen biztonsági tartaléka, plusz még a Brexit is hozzájön. Ami a többleteket illeti, a Brexit helyzetre lehet eh, tartalékot képezni, hiszen amikor a munkatársi elemény egy része kicserélődik, akkor ezt alkalmazni kell, de a költségvetési hatósághoz kell fordulnunk ezen plusz alapok vagy források megszerzéséhez, és ez időbe telik. Köszönöm szépen, a nagyobb legnagyobb szerencsét és eh, sikereket kívánjuk önöknek az ügynökségükben. Van-e még megjegyzés? Tessék! Patrice Pellegrino vagyok, az AIPO képviselője Brüsszelben. Először is, ami az elszámoltathatóságot illeti, ahogy Ekvátor is említette, a legutóbbi szabályozásra vonatkozó reform szerint az Európai Parlament két képviselője a mi igazgatóságunkban ül. Tehát képviselők, akik az Európai Parlamentet képviselik az igazgatóságban, és ezért ők is szavaznak a mentesítésről. Ez egy dolog. Aztán a díjak megállapítása, ez nagyon változhat, ahogy a számvevőszék is mondta, különböző finanszírozási helyzetek merülnek fel. A mi esetünkben a díjak az alapszabályban szerepelnek. Amikor később a jogszabályalkotó döntött a díjak mértékéről, eh, tehát ahhoz, hogy ez változtatni lehessen a díjszabáson, ahhoz a jogszabályalkotóhoz kell fordulnunk. Ami pedig a többletet illeti, az EIPO-nak nagy eh, töblete van, nem 400, hanem 200, 200 ez ott be kellett fagyasztani az alapszabály miatt. Az alapszabály szerint ugyanis kell, hogy legyen egy olyan alap, amely a hivatal egy éves működését lefedi. Tehát az a többlet, többlet ami rendelkezésre állna, az nem 400, hanem 200 millió. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem szeretne hozzászólni? Akkor engedjék meg, hogy a záró megjegyzéseimet megtegyem mert nagyon vicces lenne, hogy mire Holmeyer asszony visszajön, mindenki elmegy a teremből. Ami a kérdéseket illeti, nagyon fontos a jövőről gondolkodni. Az egyik kérdés arról szólt, hogy a többletnek mi legyen a sorsa megnéztük, hogy mi van akkor, hogyha ezt az ügynökség megtartja, csökkenti a díjakat, vagy tartalékba helyezi. A másik gondolat az volt, hogy az EU-s költségvetésbe utalják ezt vissza. Hát ez megértem, hogyha ezzel kapcsolatban vannak ellenvetések. A, a számvevőszéki javaslatát és számvevőszéki javaslatot is hallottuk, az átviteli összegek megvizsgálását, és megnézni azt, hogy ezek jövőbeni kiadásokra lehet-e tartalékba helyezni ezeket. Hogyha az ügynökségek létszám a munkatársi állományát csökkenteni kívánják, nos, már 1,8%-kal csökkentették az ügynökség maguk, ügynökségek maguk az munkatársi állományt, tehát itt sor került előrelépésre. Aztán utaltak az EASA kísérleti projektre, ez egy nagyon fontos kísérleti projekt, ügynökségeknek a lehető legnagyobb rugalmasságot akarjuk adni. Az ügynökségek mind különbözőek, különbözőek a szükségleteik, elvárásaik, pénzügyi elvárásaik, munkatársi állományuk, stb. Minél nagyobb rugalmassággal rendelkeznek az ügynökségek, annál jobban tudnak dolgozni. És hogyha ez a kísérleti projekt sikeres lesz, akkor az Európai Bizottság talán kiterjeszti ezt más ügynökségekre is a jövőben. A másik téma a felügyelet és a discharge, a mentesítés. Nagyon jó dolgot említett kollégánk, nem arról van szó, hogy ne vizsgálja meg senki a költségvetésüket, a számbevőszék is auditot készíthet például erről. Aztán fölmerült az is, hogy az európai parlamenti képviselők ülnek az egyik ügynökség igazgatóságában. Hát, mi részünkről ezek általában júri tagok, nem kont tagok. Mi hát költségvetési hatóság szeretnénk a költségvetési ellenőrzési feladatunknak megfelelni. Nyilván ez rövid távon nehézséget okozhat egyes esetekben, de azt gondolom, hogy egy éves párbeszéd és megfelelő módja lehet a díjjal, és a részben díjfinanszírozott ügynökségek között lehetne erről egy általános vitát tartani. Nyilván előre lehet lépni, ebben vannak erre módok. A titkor, titkárság felveszi önökkel a kapcsolatot és egyeztet. Az utolsó megjegyzésem, hogy köszönök, köszönetet mondok mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk a Köszönöm az előadóknak. Lehet, hogy nem kaptunk mindenre választ, de mindenképpen sikerült tisztázni bizonyos kérdéseket. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság titkárságának is szeretnék köszönetet mondani, hogy segítettek megszervezni a mai ülést. Ez mindenképpen sikeres volt, elég sok résztvevővel. Amit Tamás mondott az ügynökségekről általában, én voltam a 2014-es mentesítés jelentéstevője, minden ügynökségnek megadtuk az ügynökség a mentesítést, ez idén is így volt. Az ügynökségek hasznosak, kiváló, hatalmas munkát végeznek az Európai Unió érdekében, ezért vannak az ügynökségek, ezért hoztuk ezeket létre, de azt is megmutatja ez, hogy a költségvetési ellenőrzési ügyek jó kezekben vannak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm a munkájukat, és köszönöm a mai előadásokat. Köszönöm. I'm sorry to be going as well, Thomas. <laughs> nachdem ich jetzt aufgefordert wurde, die Close... Most arra kértek, hogy záró jelent, záró ö, ö, megjegyzéseket megtegyem mindenkinek. Szép napot kívánok. Ez a záró megjegyzésem. Köszönöm, hogy eljöttek.